elnök! Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot, hölgyeim és uraim! A tegnapi ülési jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek rendelkezésre állnak. Van valakinek észrevétele? ha nincs akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. a következő napirendi pont vita az emberi jogok a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről. első napirendi pont a dzsibuti helyzet. megadom a szót tannock úrnak két percben. elnök úr mint eh, azon kevesek egyik ebben a házban, akik már járt Djibouti-ban. Azt mondanám el a kollégáknak, hogy eh, helyes kis ország ez, eh, francia, szomáli konyha és eh, vöröstengeri kultúra jellemzi ugyanakkor vannak komoly hiány, hiányosságok a kormányzás minőségében is. Autoritár kormány uralja Djibutit, elnyomja az alapvető jogokat, és elnyomja a politikai ellenzők, ellenzéket, valamint a civil társadalmat. És én Észak-Kelet-Afrikáért felelős raportőrként mindig azt mondtam, hogy konszolidálni kell, és egyáltalán létre kell hozni a demokratikus intézményeket, valamint tiszteletben kell tartani a jogállam, jogállamiságot. Éppen ezért aggaszt bennünket az, hogy az el közelmúltban megtartott választásokon komoly csalások történtek, illetve felléptek a tiltakozók ellen, és kb. 60 embert politikai fogolyként fogva tartanak. Ugyanakkor a választási megfigyelők Djibouti-ban azt mondták, hogy átlátható volt a választás, és azt is mondták, hogy ezen vehettek részt először ellenzéki erők, amit nyilván mi magunk is megtapsolhatunk. A Djibouti hatóságoktól elvárható, hogy további reformok mellett kötelezzék el magukat. Ez egy kis állam, amely virágozhatna, és ebben az Európai Uniónak támogatnia kell ezt az országot. Részt vesz a tengeri, a tengeri kalózkodás elleni harcban, illetve a terrorizmus elleni fellépésben. Japán, Francia, tengerészeti bázisok vannak ott, és részt vesz a tengerbiztonság elérésében. Ugyanakkor további nyomást kell gyakorolni Djiboutira azért, hogy a politikai foglyokat kiengedjék, illetve politikai rendszer demokratizálják. Sajnálatos módon még így is stabilabb ez az ország, mint a szomszédos régi olasz gyarmat, Szomália, illetve Szomáliland, valamint Djibouti független nemzetállamok. Nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezek az államok is demokratikusak lehessenek. Köszönöm. Felszólaló Kiel Nielsen asszony másfél percben. Merci, Köszönöm, elnök úr Djibouti-ban minden politikai ellenállást eh, befolytanak és eh, büntetnek, nőket erőszakolnak meg, mégpedig a hadsereg eh, katonái is. Sem a nőjogi miniszter, sem a politikai pártok sem az egyéb szereplők nem merik nem mernek ez ellen fellépni. A nemi erőszak gyakorlatilag fegyverként használják a nők elnyomására. Annak idején csak férfiak döntöttek a törvényekről, továbbra is elterjedt a nők elleni erőszak. A múlt heti ENSZ határozat azt kéri a tagállamoktól, hogy minden nemzeti jogban szerepeljen a büntető törvénykönyvben a nemi erőszak, mint bűncselekmény, és ezt büntessék. Djibouti-ban továbbra is büntetlenség van, sajnálatos módon nincs politikai akarat. A nőknek nincs bátorságuk arra, hogy panaszt tegyenek, akik pedig panaszt tesznek, azzal szembesülnek, hogy a nemi erőszakot elkövető katonákkal szemben nem lép fel az állam. Ezen nők számára további megaláztatás az, hogy megtagadják tőlük az igazságot. Az igazság nélkül újraépítés nem lehetséges. Következő felszólaló Préda úr kettő percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Djibouti nagyon fontos partnere az Európai Uniónak és tagállamainak a kalózkodás, illetve a terrorizmus elleni harcban. Azonban az országon belüli helyzet igazából közelre talál a nemzetközi közösségben. A riporterek határok nélkül szervezet úgy gondolja, hogy igazából egy média fekete lyuk az ország, viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, ami az elmúlt hónapokban történt az országban. Február 22-én választások voltak, ez lehetett volna egy lépés is a demokratikus úton előre, hiszen a választásokon első alkalommal vett részt az ellenzék is, mióta Ismail Omar Goalech az elnök, viszont elég aggasztó fejleményeket láthattunk. Az ellenzék megkérdőjelezte az eredményeket, és a tüntetéseket leverték, és különböző bírósági ítéletet fogalmaztak meg az ellenzék tagjaival szemben. Nem hozták nyilvánosságra a választások eredményeit, ami arra utal, hogy valószínűleg csalás történt. A véleménynyilvánítás szabadsága eléggé törékeny az országban, ami még tovább rosszabbodott azáltal, hogy számos újságírót börtönbüntetésre ítéltek. Az Európai Parlamentnek hallatnia kell a hangját azáltal, hogy felszólítja a Djibouti hatóságokat arra, hogy hagyjanak fel a tüntetések elnyomásával, szabadítsák ki a politikai fogvatartottakat, és kezdjenek igazi vitát az ellenzékkel azért, hogy ezt a válságot be lehessen fejezni, hiszen Goala elnök azt ígérte, ígéretének megfelelően az EU-val így fognak működni, és a Djibouti-val fenntartott jó. A következő felszólaló Ferzsiát asszony, két és fél perc. Ó, bocsánatot kérek, következő felszólaló Takula úr két percben. Kédoksia. Köszönöm szépen, elnök úr. A Djibouti helyzet rendkívül nagy kihívás, ez jól látható. Arról kell elgondolkoznunk, hogyan lehetünk befolyással Afrika szarvának vezetére, hogy ott egy teljesen más környezet álljon fel. Az Európai Unió alapcélja az, hogy demokráciát, a szólásszabadságot, az alapjogokat segítse, erősítse minden térségben a világnak ebben a részében is. Ez számunkra, az Unió számára és tagállamok számára nagyon fontos értékek. Igyekszünk ezeket, mint mondottam, elősegíteni. Zsibutiban is. Segítve a demokratizálás folyamatát, a februári választások nem tekintetőek méltányosnak, nagyon sok ember elfogtak azóta, az emberi jogok sérülnek, és a nők jogai rendkívül gyenge állapotban vannak, ennek számtalan tanúbizonságát láthatjuk tömeges, nem erőszak tétel történik például. Nagyon gyorsan kell választ fogalmaznunk ezekre a helyzetekre, és ez nagy kihívás, hisz sok országban, ahol az iszlám kultúrája uralkodik, az emberi jogokat és azonban a nők jogait más fényben látják, mint mi itt Európában. Ezért az Európai Unió, amikor felszólal vagy, vagy közbeavatkozik ezekben a helyzetekben, egészen a, a, a helyi valóságból kell kiindulni. A gyökerekne ragadva meg a dolgokat, az oktatás, a képzés lehet az a lassú módszer, amely igazi változást hozhat. Most azonban politikai nyomásgyakorlásra is szükség van annak érdekében, hogy a, valamiképpen kezelhető legyen a helyzet, és javuljon az, az égető, sürgető emberjogi helyzet és ne nyomják el, ne tapossák lábbal a nők jogait. Egy hosszú távú koherens demokrácia építésre van szükség az állásfoglalások önmagukban, vagy akár a pénz magában nem segít. A civil társadalmat kell erősíteni, különféle programok révén, különösen az oktatás révén lehet változást hozni, hogy megértsék az emberek, mi az demokrácia lényege, miben állnak az emberi jogok, és ezek fényében kell tárgyalni ezekkel az országokkal. Köszönöm szépen, és akkor most Ferzsiát asszony következik két és fél percben. Köszönöm, elnök úr. Először is eh, örülök annak, hogy eh, a Djibouti helyzetről az Európai Parlament tárgyal. Ez egy olyan eh, terület, amely nagyon nehezen nyert el a függetlenséget. A helyzet rendkívül aggasztó. Egyes tagállamok és egyes tagállamaink számára stratégiai terület három katonai bázis van ott, egy amerikai, egy japán és egy francia katonai bázis található ebben az országban. A katonai a katonai bázisokból folyó bevételek előmozdítják a Djibouti gazdaság növekedését az, hogy a hatalmasoknak ez jó, az biztos. Az, hogy a lakosságnak jó-e, abban nem vagyok olyan biztos. 42% a lakosságnak extrém szegénységben él, az írástudatlanság főleg a nőket sújtja, a nőket sújtja még a szexuális csonkítás is, a kislányok 98%-át vetik valami fajta eljárás alá, Emellett nagyon sokan szenvednek nemi erőszakot, gyakran katonáktól. A munkanélküliség különösen a fiatalok körében aggasztó a fiatalok állnak a tiltakozó akciók körében, és a 2013 februári választások reményt adtak. Az ellenzéki erők tíz éve először álltak a rajtvonalhoz. A hivatalos választási eredményeket nem közölték még egyes választókörzetekre lebontva. Különösen Djibouti városának választási eredményei eh, miatt lehetnek kétségeink. Egy 24 éves fiatal ember a közelmúltban meghalt rendőrségi fogdában kínzásoktól. Vannak, akik tavaly május óta fogságban vannak, és eh, Fara eh, ellenzéki vezető szintén börtönbe került, eh, nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor visszajött külföldről vezetni az ellenzéket. Követeljük a politikai foglyok szabadon bocsátását. Most de Kaiser asszony következik. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Nyilván mindenki azt látja Djibouti-ban, amit eh, szeretne. Eh, Tenok úr a francia konyhát vette ott észre, eh, miközben nekem inkább az jut eszembe, hogy a FAO azt mondja, hogy 160 ezer ember nem jut táplálékhoz ebben az országban, és e- élelmiszer segélyre szorul mert ők nem részesülhetnek a francia konyhában. Ami a sajtószabadságot illeti, 167. helyre sorolták a riporterek határok nélkül szervezete ezt az országot. Elnök úr, Djibouti és eh, Afrika szarva, eh, Észak-Kelet-Afrika eh, stratégiai terület Afrikában. A mi biztonságunkat is meghatározza az, ami ott történik. Ettől még nem engedhetünk a demokrácia követelményeiből. Djibouti egyébként nem az egyetlen és nem a legrosszabb példa ebből a szempontból, ugyanakkor abnormálisnak tartom, hogy a 2013. februári választások óta Követeljük folyamatosan a napirendre vételét a Djibouti kérdésnek, Vierzse asszonynal, és nem sikerült tehát 2013 március óta próbáltunk egy sürgősségi állásfoglalást elfogadtatni, és látjuk, hogy növekszik a nyomás Djibouti-ra. Djibouti-ban 2013 óta 2013. februárja óta, választások óta több mint ezer ember fordult már meg a rezsim börtöneiben. Ehhez képest talán jó hír az, hogy hajlandó a kormány újabban az ellenzékkel szobálni június óta. Persze higgyünk ebbe és bízzunk ebbe, de majd nézzük meg három hónap múlva, hat hónap múlva, hogy tényleg a demokrácia tekintetében történtek előrelépések Csibutiban. Köszönöm szépen. Most a szerzők után a képviselőcsoportok nevében felszólalók következnek. Eh, Peter Stasnyi, Európai Néppárt. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a politikai reform irányába tett lépéseket, amelyek lehetővé tették, hogy az ellenzék is nyerjen mandátumokat a parlamenti választásokon a politikai pártok és Djibouti népe elkötelezettséget mutatott az ország jövője mellett, amikor részt vett ezeken a választásokon. Ugyanakkor aggaszt az, hogy a Djibouti helyzet miképpen alakul most. Ez az ország tudnék a terrorizmus elleni harc és a kalózkodás elleni harc egyik kulcsfontosságú szereplője. Erőteljesen ellenzem a politikai ellenzék elnyomását, és azt követelem, hogy minden politikai fogat azonnal bocsássanak szabadon. Elnök úr, erőteljesen elítélem ugyanakkor a szexuális erőszak elterjedt alkalmazását nők ellen. A kormánynak az ilyen súlyos bűncselekmények ellen fel kell lépnie, és meg kell büntetni az elkövetőket. Zsibetőnek tanúbizonyságot kell adni arról, hogy elkötelezett hív az emberi jogoknak és a demokratikus szabadságjogoknak, és tovább kell erősíteni az Európai Unióval fűződő szálakat. Köszönöm szépen. A szocialisták véleményét Kretu asszony mondja el. Köszönöm szépen, elnök úr. A Djibouti politikai helyzet eléggé aggasztó, hiszen elnyomják az ellenzéket. A február 22-i választások után volt még esély a demokratizálódásra, az országban. Az elnököt nagy többséggel választották meg 2005-ben, de azóta felmerült a választási csalás lehetősége is. Mindenképpen ki kellene vizsgálni a parlamenti választásokat, és úgy gondolom, hogy az Afrikai Unió és az Arab Liga is fontos szerepet játszottak a választások megfigyelésében. Mindenképpen arra van szükség, hogy az állampolgárok nyilvánosan felszólalhassanak. Az EU a legnagyobb támogatója Djiboutinak pénzügyi szempontból, és ezért a partnerséget ki kell használni arra, hogy ne csak a terrorizmus, a kalózkodás leküzdésével foglalkozzunk, hanem az írástudatlanság, a szélsőségességet, illetve a munkanélküliséget is le lehessen küzdeni. Szépen az európai konzervatvok nevében czarnecki úr következik egy percben. w sprawie dżibuti nie jesteśmy sami. Köszönöm, elnök úr. A mi frakciónk nem áll egyedül a Djiboutiról alkotott véleményében, hiszen az ENSZ álláspontja is nagyon világos, és a riporterek határok nélkül szervezett véleményére is már többen utaltak néhány évvel ezelőtt ennek a szeretetnek jutottuk a Szaharov díjat. Nem véletlenül. De Tocqueville mondotta annak idején, hogy a forradalom általában éppen akkor robban ki, amikor egy kicsit javul a súlyos, a legrosszabbról a helyzet. Nos, a választások idején Djibouti helyzete javult némileg, egy újrámentett lépést láthattunk, ám nagyon sok mindent kell még orvosolni ebben az országban többek között a, a tüntetők elleni erőszakot, különösen a nők elleni erőszakot kell, hogy elítéljük ezeknek a bajoknak a sorában. Ám látnunk kell a pozitív változások jeleit is. Azt hiszem ez az állásfoglalás kell, hogy bemutassa az ország hatóságának, hogy mi támogatjuk. A Szabadság és Demokrácia Európája nevében Páska úr következik egy percben Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt biztos úr. Minden átmenet, amikor egy pártrendszerről demokráciára térnek át, az problematikus lehet. Ezt láthatjuk Djibouti-ban is. A, az administratív rendszerben mindig az egypártrendszerre támaszkodik, és emiatt nem igazán tudnak a, megfelelni az állampolgárok demokratikus választásának. Djibouti Afrika szarvánál van, és ezért mindenképpen egyfajta politikai nyomásra van szükség, hogy a politikai struktúrák megfeleljenek a pluralista demokrácia elvárásainak. Az ellenzék, illetve a civil szervezet üldözését be kell fejezni, ugyanígy az újságírók üldözését is be kell fejezni. A jogállamiságot kell helyreállítani, hatékony közvetítést kell végeznünk az ellenzék és a kormányzat között, annak érdekében, hogy újfajta minőség alakuljon ki a kapcsolatoknak, amely a toleranciára épít. Az ország nagymértékben függ az USA, Japán, illetve az EU támogatásától, és hogyha koordináljuk erőinket, akkor sikeresek lehetünk. Peknyek, következő felszólaló Obermeier úr a függetlenek nevében, egy percben. Köszönöm, elnök úr. A gyarmati sorból a demokratikus államiságba vezet út hosszú és rögös, és ez ugyanakkor nem magyarázza, nem menti fel az emberjogsértések súlyos eseteit, amelyeket meg kell alapítsunk az erőszakos elnyomása az tüntetőknek, az ellenzéknek, a nők jogainak tiprása, sorolhatnám. Az EU kb. 40 millió euróban ruházott be víztisztító és vízgazdálkodási eszközök révén is Djiboutiban. Ez stratégiailag nagyon fontos ország a kalózkodás elleni harcunkban is és a kereskedelmi, tengeri kereskedelmi utak és az Ádeni öböl térségében kulcs szerepet játszik az ország. Ez azonban nem menteti fel, mint mondottam még egyszer, az ország vezetését az alól, hogy lábba tiporja a jogokat. Az ellenzék elleni eljárásokat azonnal be kell fejezni, a politika függött szabadok kell jog, bocsájtani, és a parlamenti választásokat újra ki kell írni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Eszajek asszony következik egy percben arvoisa puhemies köszönöm szépen elnök úr nagyon rossz a demokratikus helyzet az országban nincsen független média és az különböző emberi jogok is állandóan nyomás alá kerülnek az ellenzéki vezetők és más kritikus hangok is ki vannak téve a bebörtönzés veszélyének és mindegy 6000 politikai fogvatartott van az országban, és a választások után is legalább 90 embert <clears throat> tartóztattak le. Az EU fejlesztési segítségnyújtást folyósít az országnak mintegy 50 millió euró értékben. Mindenképpen arra kell törekednünk, hogy ez a pénz valóban az ország demokratizálását szolgálja. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. A Djibouti a foglalkozó állásfoglalás az európai parlamenti kollégáim komoly munkáját tükrözi. Hozzátenem én is, nem tekinthető Djibouti demokráciának, az elnök diktátorként uralja az országot. Az ország külső segítségtől függ, 78%-a a, a GDP-nek külső forrásból származik. Mindeközben a korrupció és a bűnözés elúrhodott az országban. Nem csak cselekvéseket javasoljon az Európai Parlament, hanem minden eszközt meg kell ragadjon, beértve a pénzügyi eszközeket is, hogy változtassuk ezt a tragikus helyzetet, méghozzá ma, Zsibutiban. Köszönöm. Szépen. Liszek úr következik egy percben. Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, akár dicsérhetnénk is Djibutit azért, mert segít bennünket a kalózkodás elleni fellépésben, mert befogadja az európai katonákat, a japán katonákat, illetve az amerikai, francia katonákat, és hozzájárul a térség stabilizálásához. Azért is dicséretet érdemelnek, mert tettek bizonyos kísérleteket arra, hogy bevezessék a demokráciát. Nyilvánvaló azonban, hogy ami a választások óta történt, nevezetesen a tömeges letartóztatások, valamint az újságírók megtámadása, az ellenzék megregulázása és a nem kormányzati szervezetek vezetőinek zaklatása nem elfogadható, ezt el kell ítélni, elég kemény szavakkal. Az Európai Uniónak fel kell szólnia, szólalnia ebben az ügyben, és éppen ezért felszólítjuk a főképviselőt arra, hogy küldjön egyértelmű üzenetet, ebben nem leszünk partnerek, és azt várjuk el az elnöktől, hogy lépjen, ugyanis teljhatalommal bír ebben az országban, állítsa helyre a demokráciát. Most Kelly úr következik egy percben. Köszönöm, elnök úr azt gondolom, hogy a raportőr nagyszerűen ismertette ezt az ügyet, e, nagyon méltányos összegzést adott. Hogyha megkérdeznénk az európai polgárokat, hogy hol van Djibouti, nagy részük nem tudná, hogy hol keresse a térképen. Ez egy e, fontos, ez egy furcsa dolog, mert e, nagyon fontos stratégiai helyzetet foglal el, Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy függetlensége után az ország komoly utat járt be. Különösen fontos mérföldkő volt ebben a vonatkozásban a 2013. februárjában tartott választás. Ugyanakkor a polgári jogokat nem tartják tiszteletben, ez pedig azt kell, hogy jelentse, hogy nekünk fel kell lépnünk ez ügyben, illetve a nők elleni erőszak ügyében is. Bella úr következik. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, biztos úr, mindent kell tenni annak érdekében, hogy véget vessünk a jogsértéseknek djibouti a februári választások óta nagyszámú ellenzéki tartóztattak le, és elnyomják a tüntetéseket is. A rendőri bírói zaklatás folytatódik, ezt abba kell hagyni, politikai okokból üldöznek embereket, megerőszakolnak nőket, sőt gyakran katonák teszik ezt. Külföldi újságírókat nem nagyon engednek be az országba, így nehéz megbízható információhoz jutni, tehát nem beszélhetünk sajtószabadságról. A választások eredményeit pedig végre közölni kellene. Köszönöm szépen. Korhala asszony következik arvoisa puhemies djibouti on ollut avainroolissa a illetve a de a választások után az ország súlyos politikai válságban süllyedt, egyre több a politikai fogvatartott, és az ő állapotuk valóban aggasztó. Információt kell kapni arra, hogy mi is történik eh, pontosan. Tavaly nagyon sok ember függött az élelmiszersegélytől. Tudjuk, hogy eh, súlyos a családon belüli erőszak, a nőket eh, megerőszakolják, és ez mind kihat a teljes társadalomra. Djiboutinak be kell tartania ígéretét a demokratizálás irányába. Hán biztos úr a szó. Thank you, Mr. President. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, Djibouti nagyon fontos partnere az Európai Uniónak, főként eh, Afrika szarva a sérülékeny régiójában. Djibouti együttműködik a nemzetközi közösséggel azért, hogy le lehessen küzdeni a kalózkodást, ezt valóban értékeljük is. És az EU misszióiba, mi misszióival is együttműködött, például a Nestorral vagy az Atalantával. Az EU kulcsfontosságú partnere Djibouti-nak, és mi pedig megpróbáljuk támogatni az ország fejlődését az energia, illetve vízszektorban, illetve a közigazgatást próbáljuk támogatni. Djibouti óvatos, de egyetem lépéseket tett a választási reformok irányába, még a február 22-e választások előtt. Mi ezt úgy vettük, hogy ez már jelzése a politikai érettségnek, és annak, hogy kiteljesítik a politikai spektrumot azáltal, hogy az ellenzék is részt vehetett az általános választásokban. Üdvözöljük azt, hogy békésen zajlottak ezek a választások. Ugyanakkor a főképviselő is aggódott amiatt, hogy nem volt átlátható a választás, és súlyos késedelem volt a szavazatok közreadásában, az eredmények közreadásában. Remélhetőleg Djibouti további lépéseket fog majd tenni a politikai tér megnyitásában, és a másfajta hangot is megengedi a stabilitás érdekében. De Djibouti elkötelezett volt a demokratizálás mellett, Pontosan ezért az ellenzék képviselő, illetve a kormány is bejelentette, hogy párbeszédet indítottak meg. Reménykedünk abban, hogy ezáltal a helyes irányba indulnak el a dolgok. A főképviselő azt mondja, arra ösztönzi a kormányt, illetve az ellenzék képviselőit, hogy folytassák ezt a párbeszédet. A főképviselő hisz abban, hogy a megfelelő párbeszéd a civil társadalom bevonásával a megfelelő lépés. Együtt kell működni azért, hogy nemzeti konszenzus jöjjön létre. A Csiputiban élőknek békére és stabilitásra van szükségük, de ehhez eh, az kell, hogy jogállamiság, jó irányítás legyen, illetve az emberi jogok tiszteletbe tartása. Az Európai Unió támogatja ezt a folyamatot, és hajlandó működni minden érintette el Djiboutiban azért, hogy sikerüljön a demokráciát, illetve a a fejlődést elérni. Köszönöm szépen! Hat állásfoglalásra irányuló indítványunk van, a vitát berekeztem, szavazás a vitákat követően történik. Következő napirendi pontunk a nézet. Rögtön meg is adom a szót.